So, good afternoon, everybody. We continue with our draw session, and um, we start uh, with the chair of the delegation of the EU-Mexico Joint Parliamentary. Egy közös uh, parlamenti bizottságot hoztak létre, um, Madame uh, Teresa Jiménez Beszeri asszony közöttünk van most, aki a, az EU Mexikó GPC-ről fog beszámolni, ami Morenosban, Mexikóban volt a közelmúltban, februárban. A párbeszédnek nagy része az emberi jogokkal, nemek közötti egyenlőséggel és szociális kirekesztéssel foglalkozott, tehát olyan témákkal, amelyekkel mi magunk is sokat foglalkozunk itt a szakbizottságban. És korábban vizsgáltuk a mexikói emberi jogsértéseket is, a mi bizottságunk szempontjából nagyon érdekes volna kikérni az ön véleményét a legfontosabb eredményekről, illetve hogy, hogy ez hogyan kapcsolódik a mi munkánkhoz. Tessék! Köszönöm szépen, elnök asszony! Castellano, en español es mi lengua materna y... Szeretnék spanyolul anyanyelvemen beszélni, és szeretnék beszámolni arról, hogy hogyan és állt össze ez a látogatás. És a látogatásról való beszámolom keretében szeretnék arról beszélni, hogy azokról a témákról, amik ennek a szakbizottságnak a témájába vágnak, az ő utazás során a kereskedelmi megállapodásról természetesen nagyon sok szó esett. Ez a Mexikóval kötendő kereskedelmi és politikai megállapodás. Mostanára alá is írták a megállapodást, most a, az, a jogi szolgálatnál jár éppen. A legfontosabb rész az, hogy valószínűleg megszületett ez a megállapodás, és remélhetőleg ezen ciklus alatt ezt sikerül véglegesíteni. Ez olyas valami, aminek örülnünk kell és itt az Emberjogi Bizottságban is nagyon fontos téma ez. Négy pillére van ennek a megállapodásnak, az egyik legfontosabb pillér az emberi jogi pillér. Én úgy gondolom, hogy a megállapodás lehetőség arra, hogy jobban érvényesüljenek az emberi jogok, és javítsuk a kapcsolatokat, ami egyébként mindig jó volt e, az Európai Unió és Mexikó között. Mint említettem, február 12 15-e között volt e, e, Mexikóvárosban és ennek környékén a találkozó. A tárgyaló csoport is ott volt az országban, Most arra tehát megkötésre is jutott ez a megállapodás. A megállapodásban szó esik a civil társadalom támogatásáról, illetve más témákat is érintett a tárgyaló csoport emberi jogok, a büntetlenség és a demokratikus záradék. A főtárgyaló is jelen volt. Mint korábban elmondtam, az a tájékoztatón az előzetes tájékoztatón volt egy összefoglaló a Mexikóval való kapcsolatok alakulásáról, és a tagállamok Mexikóvárosba kiküldött külképviseleteinek, külképviseleteinek a vezető is jelen voltak. Elsősorban a minket érdeklő témákra szeretnék összpontosítani a közbiztonsági törvény, amire némi magyarázatot kaptunk, hogy hogyan alakult ez a törvény. Vitás kérdés volt ez, de szükséges volt ez a törvény, mert sokszor beszéltünk már arról, hogy milyen sok problémát okoz a közbiztonság hiánya, illetve a büntetlenség. Sok vitát vált ez ki, és ezzel a törvényel próbálják javítani a helyzetet. Porque, porque eh, se encuentra actualmente bajo un riguroso análisis de constitucionalidad. Vizsgálták a, az alkotmányosságot is, és vizsgálja ezt a megállapodást, illetve a törvényt a legfelsőbb bíróság is, hogy ne legyen összeférhetetlen a jogrendel. Ezzel is foglalkoztunk illetve az északi szomszéddal való kapcsolatról sokszor beszél ugye Trump a mexikai helyzetről, és emberi jogsértések történnek ezen a téren is, ott van a a, a falépítése, illetve akik már Észak-Amerikában születtek ezeket a gyerekeket, illetve felnőtteket most ki akarják utasítani. És hát sokan vannak, akik szinte napi szinten határátlépésre kényszerülnek a két ország között. Szóba esett a bevándorlás, a Hondurasból, Guatemalából származó bevándorlók esete előfordul, hogy vonatokkal érkeznek, és ez problémát jelent Mexikó számára is. Gyakran az embercsempészek, a kábítószerkereskedők áldozataivá válnak ezek a bevándorlók, sokszor gyerekekről van szó. Ezek a témák is szóba kerültek, illetve az emberi jogvédők, újságírók elleni gyilkosságok. Sok olyan téma, ami itt nálunk is felmerül az Európai Parlamentben. Azután nagyon fontos volt ez a látogatás, és a leg tanulságosabb, amikor is ellátogattunk Mexikóba, nagyon jól alakították a napirendünket is, a programot, találkoztunk a civil társadalom képviselével, civil szervezetekkel találkoztunk, amelyek az Európai Unió Mexikó delegációval gyakran együttműködési projektekben dolgoznak. Ezek a programok részben az Európai Unió finanszírozásában, részben pedig mexikai finanszírozásban kerülnek kivitelezésre, vannak amelyek a gazdasága vonatkozzanak, mások a foglalkoztatással, de sok program van, amelyek emberi jogokkal, biztonsággal, közbiztonsággal foglalkoznak, vagy éppen az emberi jogvédők, vagy az újságírók védelmével, hogy például a benszülött lakosságot védjék, vagy csökkentsék a nők elleni erőszakot, a nőgyilkosságokat. Ezek mind közös programok, és a civil szervezetek ezért, akik ezekben érintettek, a delegációhoz csatlakoztak. Olyan témákkal foglalkoztunk, mint a büntetlenség, az, az újságírók, emberi jogvédők üldözése, alkalmankénti meggyilkolása, kábítószerkereskedelem, és hát sok bűncselekmény a kábítószerkereskedelemhez kapcsolódik. Mindannyian tudjuk, hogy az Egyesült Államok a legnagyobb kábítószerfogyasztó ország a világon, és ezért mivel hosszú a határ, ez, és könnyű átlépni, ezért nagyon élénk a kábítószer kereskedelem a határ környékén. Ezért a kábítószer kereskedelem ugye sokszor kapcsolódik ehhez az elfogadhatatlan szintű erőszakos cselekményhez, ami Mexikóban történik egy év alatt 27 ezer haláleset történt, erőszakos halál. a benszülött lakosság képviselői is megjelentek, beszéltek a saját problémáikról. A Vegyes Parlamenti Bizottság indítóülése után kezdtük el azokat a témákat boncolgatni, amelyeket mi vetettünk fel. Például volt egy felszólalás Rúkja Vanya elnök gyakran eljött a parlamentbe is, emberi jogokkal foglalkozik, és eljött velünk, most már minden megtalálom a papíromban. A külkapcsolati titkors, titkárság főigazgatója Áldóra Mentósza, és ő az emberi jogi helyzetről számolt be. Azután Terry Cabras kolléga, válaszolt Maria Cristina Bravo felszólalására. Különböző felszólalások, előadások hangzottak el. Például a nemek közötti egyenlőség megerősítésével kapcsolatosan, illetve az Európai Unióban és Mexikóban a nők elleni erőszak visszaszorításáról, és a társadalmi kirekesztésről is szó esett, mind Mexikóban, mind az Európai Unióban létező jelenség ez. A saját képviselőink is jelen voltak e a vegyes bizottságban. Szenátorok és képviselők voltak jelen a mexikói részről. Azt gondolom, hogy a párbeszéd mechanizmusai az emberi jogokkal kapcsolatosan nyitottak. Folyamatos kapcsolatban vagyunk, és tájékoztatjuk a mexikai felet az aggájainkról. Ez tekintetben átláthatóság érvényesül, de sajnos nagyon kicsi az előrelépés, kevés az előrelépés. Például az újságírók ügyében, ez nagyon aggasztó számunkra, az újságíró gyilkosságok, illetve ott van a kínzások ugye, ez is aggasztó. A mexikai kormányzat beszámolta, beszámolt arról, hogy reform történt, megerősítendő az állam kapacitásait, egy általános törvényt is hoztak a kínzással szemben, illetve még egy fontos törvényt, az eltűnésekkel kapcsolatos törvényt. Ezek nagyon fontos lépések, de az is nagyon fontos, hogy végrehajtásra kerüljenek. Mindannyian tudjuk, hogy nagyon szép dolog, hogy vannak törvények. Holnap például a bűncselekmények áldozatainak védelméről szóló törvényről szavazunk azt látjuk, hogy sok országban nem tartják be ennek a, az áldozatvédelmi törvénynek a kitételeit. Tehát a végrehajtás is nagyon fontos, és ugyanez igaz a kínzás elleni törvényre is, nagyon fontos, hogy ez létezik, de a végrehajtás még fontosabb. hiszen csak írott malaszt marad minden törvény, amit nem hajtanak végre. Mexikó és az Európai Unió az ENSZ fórumán is folyamatos együttműködést folytat. Úgy gondolom, hogy számunkra Mexikó nagyon megbízható és nagyon fontos partner az emberi jogok ügyében is és továbbra is szeretnénk ezt az együttműködést elősegíteni. Sok mexikai kolléga látogat el hozzánk, sok téma nagyon fontos számunkra. Pánceri elnök is feltette egy parlamenti kérdést. Ezekkel a kérdésekkel kapcsolatosan. Nagyon fontos, hogy a bűncselekmények áldozatai megfelelő védelemben érvénye, részesüljenek. A mexikói hatóságokkal való együttműködés mindig is eh, nagyon jól működött. Úgy gondolom, hogy ebben az értelemben a látogatás eh, eredményes volt. Nagyon sok színű volt a küldöttségünk, minden párt képviseltette magát. Ez a nyitottság szempontjából nagyon fontos. Köszönöm. Yeah, Teresa, thank you very much for this. Köszönöm szépen ezt a nagyon átfogó beszámolót. Tagok közül kérem valaki szól. Van a kérdés? Anyanyelven nem szólalok fel, úgyhogy megvárom, amíg felhelyezik a fejhallgatót. Szeretnék feltenni egy kérdést, ami ezzel a több éve húzódó ügyjel kapcsolatos. A gyilkosságok ügyéről van szó. És amely felveti a nők jogainak sanyarú helyzetét is Mexikóban. Itt eh, konkrétan az Egyesült Államokkal határos régióról beszélek, ahol egyszerűen eltűnnek nők. Nem tudom, hogy amikor önök találkozókat tartottak, akkor hangzott el valami remény arra vonatkozóan, hogy ez a probléma megoldódik, vagy lefékeződhet-e ez a tényleg aggasztó helyzet? Ez az első kérdésem. A második pedig a migrációs nyomásra vonatkozik, amiről ön is beszélt. Egyfelől én is ismerem azt, hogy milyen a helyzet ott a határ környékén, ismerem a biztonsági intézkedéseket, amelyeket az amerikai kormány bevezetett a határ egyik oldalán. Másfelől viszont érdekelne, hogy a mexikóiak mit gondolnak maguk maga, erről a helyzetről. Sí, muchísimo. Köszönöm szépen. Um, I think also I would also underline egy kérdésem lenne, Csipó úr a feminicidasról tett említést, ez egy tragikus jelenség. Évekkel ezelőtt a FAM szakbizottság jelentést alkotott meg ebben a témában. Azt mondta, hogy Mexikó és az Európai Unió az ENSZ emberjogi bizottságával nagyon jól együttműködik. Ha jól tudom, a mexikai kormány a globális kompakt megállapodás marakesi elnöke, és nagyon jó védelmi mechanizmusokat állítottak fel a migránsokra, foglalkoznak is azzal a jelenséggel, amit megemlített a dreamerekre vonatkozóan, akik Közép-Amerikába vándorolnak az Egyesült Államokban egy az ekhez felé intézett kérdésem is lenne. A kínzás kiirtásával kapcsolatos megállapodást Mexikóban nagyon nehéz végrehajtani a föderális felépítés miatt. Ez tíz évvel ezelőtt volt, helyzet változatlan? Senki más nem látok szót kérni. I, um, ask the EAS, madam. Petra Letajová asszony kérdezném az LKS e részéről, hogy nyilatkozzon, de akkor ön nem asszony, vagy nem is nőről van szó. Kérne mondja el, hogy ki, ki, ki szólal fel. Köszönöm szépen, elnök asszony. Spanyol nyelven, anyanyelvemen szólalok fel. Először is köszönöm szépen a meghívást. Gratulálok az Európai Parlamentnek, Beszeril asszonynak és a Vegyes Bizottságnak a látogatásért. Úgy gondolom, hogy minden, ami elhangzott, nagyon pontosan tükrözi azt, hogy mi hogyan gondolkodunk a valóságos helyzetről. Nagyon jó a kapcsolatunk Mexikóval. Kiváló ez a kapcsolat, inkább úgy mondanám. Már az új megalapodás hatályba lépése előtt is ez volt a helyzet. Sokszor beszélünk a kihívásokról, Mexikó is elismeri, hogy kihívások vannak emberi jogi területen. Nagyon jó, hogy gyakran van alkalmunk politikai dialógust folytatni erről, illetve emberi jogi párbeszédet. Ez folyamatos a, a mexikai államokkal. Ezekben a párbeszédekben a legfontosabb és legsúlyosabb ügyek mindig szóba kerülnek. Beszeril asszony már megemlítette az eltűnéseket, illetve a kínzásokat. Külön megemlített egy esetet, de sajnos nem ez az egyetlen. A rendőrségi túlkapásokról is szó esett, a szövetségi állam is gyakran belekeveredik ezekbe az ügyekbe, illetve a hadsereg. A civil társadalom képviselői a közbiztonsági helyzetről nagyon aggasztó dolgokat osztottak meg velünk. Tudjuk, hogy Mexikóban az közbiztonság nagy probléma, és szeretnénk segíteni Mexikónak a az erőfeszítéseiben, de valóban a női jogok területén nagyok a problémák, sok a nőgyilkosság, nehéz a benszülöttek helyzete is, kifejezetten az újságírói szakma gyakorlása miatt volt egy gyilkosság a közelmúltban egy újságíró ellen, és azt is látjuk, hogy eléggé általános a büntetlenség bizonyos szervezetek esetében 97 százalék, ami persze még nehezebbé teszi ezeknek a problémáknak a megoldását. Az Európai Unió támogatja Mexikó erőfeszítéseit, hogy ezeket a helyzeteket megoldja, és még több erőfeszítést szeretnénk, hogyha tennének, mert végső soron ez alakítja a mexikai állampolgárok életét, mindannyiunknak az érdeke, hogy Mexikó megoldja ezeket a problémákat, és kiteljesítse lehetőségeit. Érdekes az emberi jogok területéről is beszélni. Jó barátok vagyunk Mexikóval, ezért őszintének kell velük lennünk a problémákkal kapcsolatosan, és a jó dolgokat el kell ismernünk, és ezek között el kell ismernünk, hogy nagyon jó nemzetközi szinten az együttműködés, illetve emberi jogi területen is. hűséges barátként, partnerként dolgozunk együtt Mexikóval, Mexikóvárosban az európai delegáció nagyon aktív a kétoldalú diplomáciában, illetve a cél eh, mindenképpen az, hogy az ország jövőjén javítsunk. Ami a kérdést illeti, a szövetségi, illetve az az alatti szintekkel kapcsolatosan, nagyon kényes kérdés ez, és nem is akarok kitélkezni, de ami a biztons, amit biztonsággal elmondhatunk, az az, hogy ezek a problémák szövetségi, regionális és helyi szinten is megjelennek. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy konstruktívan, pozitívan kell dolgoznunk ezen a területen. Az európai parlament szerepelben alapvető fontosságú, hogy haladjunk ezekben az ügyekben. Köszönöm szépen. <coughs> Thank you very much. Eh, bueno, Köszönöm. Voy a contestar un poco la pregunta que hablaba sobre, sobre feminist. Szeretnék válaszolni a néhány kérdésére például a nőgyilkosságokkal kapcsolatosan eh, legalább nyolc évvel ezelőtt volt, amikor először Mexikóba látogattam a nagykövetség képviselőivel közösen. Juárez városba látogattam el, négy napot töltöttem ott. Sok áldozat szüleivel, édesanyjával találkoztam, a az családon belül erőszak, illetve az igazság szolgáltatás képviselőivel is találkoztunk. Vannak olyanok is, ahol a család nem tud semmit az eltűnt lányukról, nem tudja, hogy mi történt velük. Juarezvárosban azt állítják, hogy most már jobb a helyzet, hogy csökkent az erőszak szintje, mert sokat dolgoztak azért, hogy, hogy munkába jönnek az emberek, a fiatalok is. Részben ez működött, de de nagyon sok fiatal lány utazott munkavállalás érdekében ebbe a városba, vagy Guatemalából is. Volt egy nő, hát nagyon fiatal nő, és nagyon inkább lányokról beszélünk, akik belekeverednek a kábítószerkereskedelemben, akiknek az élete gyakorlatilag semmit nem ér, Muchas causas y, y bueno, yo creo que han descendido, ah, <clears throat> hay leyes. Vannak, eh, ha jól emlékszem, olyan törvények Mexikóban, y, y, pero eh, eso no, no sé exactamente amelyeket a nőgyilkosságok nyomán hoztak, de nem tudom, hogy csökkent ezeknek a mértéke. Valóban ez nagyon súlyos probléma. Európában nagyon nagy probléma a nők elleni erőszak. Nálunk is van nagyon sok gyilkosság a, a tájékoztató programok, kampányok ellenére. és Mexikóban erre még rájön az általános erőszak, a kábítószerkereskedelem problémája. Nagyon fontos, hogy olyan törvényeket hozzanak, amelyekkel több joguk és nagyobb önállósága lesz a nőknek, ez a kulcsfontosságú tényező, viszont a nők nagyon függnek a férfiaktól, nagyon kiszolgáltatottak, ezért nagyon lényeges, hogy ebben az ügyben kiálljunk. Ami pedig a bevándorlást illeti, a bevándorlási nyomás, mindjárt befejezem, egybeesik azokkal az útvonalakkal, amelyeket a kábítószerkereskedők használnak. A fiatalok Hondurasból Salvadorból menekülnek, ahol brutális erőszak uralkodik, és a kábítószer kereskedők pedig ezt kihasználják, bármit kihasználnak, hogy a saját üzletüket elősegítsék. Ami pedig az a közigazgatás szintjeit illeti, hát ez is egy nagyon súlyos probléma, jogszabályalkotási probléma is. Azt hiszem, hogy minden kérdésre válaszoltam. Muchas gracias, Teresa. Vamos a dar por... Köszönöm szépen, Teresa. Lezárjuk ezt a témát. Köszönjük szépen Teresa Jiménez beszerél megjelenését. Nézzük a következő napi rendi pontunkat. Eszmecsere Pioveroy asszonynal, aki az emberi főbiztosságtól érkezett.